Mes chers collègues, mesdames, messieurs, prenez vos... Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Először is elnézést kell kérnem. A nem koordinátor tagoktól a késésért, a koordinátori ülés kicsit elhúzódott. Elnézést kérek tehát a szakbizottság tagjaitól, illetve az interneten követő hallgatóktól, nézőktől is. Alors, s'il vous plaît, silence. Nous allons procéder à une longue... uraim, hosszú szavazás következik, úgyhogy kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Na. Bien, chacun... Nos, csendet kérek a teremben. Most nem beszélgetni kell, hanem szavazni. Tehát kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. A néppártból többen vannak a szavazók, mondják a koordinátorok. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Megvan a szavazólista, Félicite euh, que l'on vote d'abord sur le rapport de Madame Jenski. Qui... Műsza asszony azt kérte, hogy először is a Jenski jelentésről, illetve a Kozlovski jelentésről szavazzunk. Hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor a 24-es ponttal fogjuk kezdeni. A tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról, ez a Nyenszki jelentés, tehát a 24-es napi rendi pont, mondja az elnök angolul és franciául. Là, tu sais, c'est un membre de notre groupe, Salvador. Tout le monde a... Nos, mindenkinek megvan a szavazólistája. Mindenki a Nyenszki szavazólistát nézi. 11. oldal a néppárt szavazólistájában legalábbis. És a néppárt támogatja a módosító javaslatokat. A szocialisták is. Nézzük, Nyenszki jelentés. Mindenki készen áll? Egyes módosító Mölcer úrtól, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette? Ellene. Köszönöm, tartózkodás. A szocialisták ellen. a többség mellette van, elfogadtuk kettes módosító Bunyisz asszonytól, szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ellene. Ketten vannak ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, zárószavazás mellette. Köszönöm. Ellene. Hárman. Tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. Gratulálunk Nedésdának. Két tartózkodás volt, bocsánat, javítja magát az elnök, az alelnök sugására. Nézzük, következő. 23-as Kozdovszki jelentés. Kérem, figyeljenek oda, mert több Kozlovszki jelentés is van. Most a 23-as napi rendi pontról van szó. Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozása. Tehát először a szomszédsági eszköz, nem a partnerségi eszközről van szó, hanem a szomszédsági eszközről. Kérem figyeljenek oda, ez egy hosszú szavazólista. Rendben, mindenki készen áll? Csendet kérnék. Csendet kérnék, mondja az elnök még egyszer. Nézzük, B kompromisszum ki van mellette. Köszönöm ellene tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm. Nincs tartózkodás, tehát ezzel nézzük csak. A 7-es, 34-es és a 28-as megvan, azonban a 8-asról szavaznunk kell. Ugye? Nem. Korán? Igen, pontosan ezt akartam mondani. Szerintem a nyolcast is le kellene, hogy ezt. különben önmagunkat ismételjük, de nem tudom, hogy a jelentéstevő ezzel egyetérte. Tehát szerintem a kompromisszum lefedi a nyolcas módosítót. És jelentéstevő mondja az elnök, rendben, tehát akkor a nyolcas is benne van, ezzel át is térünk a kilencesre, kilences módosító, ki van mellette, ellene, 1, 2, 3. Tartózkodás. Nincs. Elfogadtuk. 35-ös. A 35, 36, 37-et vehetjük egybe? Igen? Ki van mellette ennek a háromnak? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk mind a hármat. Nézzük. C kompromisszum ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Ez lefedi a két következő módosítót. Nézzük. D kompromisszum, ki van mellette? Köszönöm ellene. Hárman tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel a 40-es módosítóra térünk át. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Nincs, elfogadtuk nézzük, lehet-e a 12, 13, 14, 15-ről közösen szavazni? Nem. Nem. Akkor 12-es. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es. Uh-huh. Mhm. Mellette. A néppárt ellene aki nem néppárti tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös. Igen, Monika, innen látszik, 15-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez a 41-esnek megfelelhető, az a kompatibilis, a Brandner módosítóval amelynek van egy szóbeli módosító része, ez is itt van. Ki van mellette a 41-esnek? Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk, hogy bemelegítsük egy kicsit a gépezetet is. Szerintem a többség ellenezte, de mindjárt kiderül. Nézzük. Tehát szóbeli módosítóval, az ötös szóbeli módosítóval a 41-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ah, Le mauvais élève. Très bien, très bien. Pour... Rossz tanulók, látom, látom, mondja az elnök a mikrofon nélküli megjegyzésre. Tehát 23-a mellette 11-en szavaztak ellene. Tusz Munyosz asszony ellene van, de a többség támogatja. Köszönöm. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor G kompromisszum következik mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ez lefog, lefedi a 43-as, 44-es, de nem, nem a 45-öst, amelyhez tartozik egy szobori módosító, a jelentéstevő mellette van. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván ezt szót kérni. Igen, ez a szövegezést változtatja, mindenkinek megvan ez a szöveg. Elnök, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Kompromis Grand H. H kompromisszum mellette? Ellene? Gue? Tartózkodás? Szót kér? Na, újra kezdjük akkor. Tehát mellette. A gul mellette van. Ellene. Ketten tartózkodás. Elfogadtuk. Ez lefedi a 17-est és a 46-ost. 47-es következik, rovatta, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as a Kozdowski módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 48-as. Mellette. Ellene. Ta- tartózkodás elfogadtuk. 49-es. Mellette. Ellene. Ta- tartózkodás elfogadtuk. Szavazhatunk-e blogban a Kozlovszki módosítókról? Nem. Nem, nem segítenek. Lássuk, 19 mellette. Ellene. Uh-huh. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. On avat, on avat. on on On Szavazunk, szavazunk, szavazunk, szavazunk, hajrá. Tessék, műszerszön is szavaz. Lezárom a szavazást. Mónyisz asszony ellene van, tehát 19 mellette, 19 ellene elutasítottuk. Huszas. Nem, ez volt a 20-as, mondja az elnök. Nem, ez a 19-es volt. 20-as következik. Mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22, mellette, ellene, Azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Mónyisz asszony ellene szavaz. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, szavazzanak, lezárom. 24 mellette, 13-an ellene. Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene. Elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, mint az előbb. 50-es, visszavonták, 51-es, szintén Görenszúrtól, mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség, mint az előbb, de azért ellenőrizzük inkább. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 mellette, 15-en ellene elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdése következnek. 2-3-4-1-ben. Rendben? Mellette? Nem? Nem? Nem akarják, hogy blokkban szavazzuk. Rendben, akkor kettes, kettes. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk, hármas. A szociálisták nem szedik mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene. Tartózkodás, ugyanolyan többség elfogadtuk. 28-as lefedi az F kompromisszum, nagy A kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a 30-as következik Roatta úrtól, ki van mellette, ellene, ezt is ellenőriznünk kell, mert úgy tűnik, hogy nem ugyanaz a többség. Kérem, szavazzanak, szavazzanak, szavazzanak. Mindenki szavazott, ez remek. 23-a mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nézzük a jogalkotási állásfoglalás tervezet, egyes szóbeli módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette? Ellene? ugyanaz van többség. Hármas, ez kiegészítés. Nem, nem, nem, bocsánat. Javítja magát az elnök, tehát a hármas módosító a liberálisaktól. Tehát a hármas módosító. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes szocialistáktól, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is me- ezt megszavaztuk. Nézzük, elektronikusan fogjuk meg, fogunk szavazni, a zárószavazás következik. Nyissuk meg a szavazást. Donc le vote final. Tehát záró szavazás. 29-en mellette, 30-en mellette, 6-an ellene, két tartózkodás. A jogalkotási állásfogásról nem kell szavazni? kérdezi az elnök. azt gondolom, hogy ez ugyanaz a szavazás, nem? Rendben. Tehát akkor ugyanez az eredmény. Gratulálunk Kozlovszki úrnak. Monyész asszony is boldog, azt hiszem. Most pedig a partnerségi eszközről ö, szavazzunk. A 25-ös, 25-ös napi rendi pont. Ez is egy Kozlovszki jelentés a partnerségi eszköz a harmadik országokkal való együttműködés terén. Oké? Okay. No. No. Jean-Luc, mindenki készen áll? Mr. Kozlovski. Kozlovski úr jelentése, 25-ös számú. Mindenki elkészült, akkor elkezdjük. A 21-es módosítóval kezdjük, Munyisz asszony módosítója. Withdrawn! Visszavonva. J'admire Madame Muniz. Muniz asszony, csodálom. Azt kéri, hogy kezdjük a szavazást, és a módosítást visszamondja. Semmi baj. Nagy B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadva. hogy 22-es módosítájáról nem tudunk így szavazni. A nagy A kompromisszum mellett ki van, ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadva. A következő módosítót ezzel lefettük. 7-es lesz a következő módosító. Szavazhatunk blogban akkor lesz ki féle módosítókról. 7, 8, eh, eh, eh, Monsieur Alfonsi, vous voulez un vote séparé sur quoi Sur presque tous Legyen részenkénti szavazás, akkor mégiscsak. 7-es, 8-as, 9-esről. Jó, jó, rendben, mondja az elnök. A hetes mellett ki van? ellene, három tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilences mellette, ellene, tartózkodás, tízes, ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva, tizenegyes mellette, ellene, ez akkor itt érdekessé válik, ellenőrizni fogjuk, a többség mellette van, de elektronikusan megnyitom a szavazást, és Múnyisz asszony mellette szavaz, illetve ellene szavaz. Mindenki szavazott? 23 mellette, 13 ellene, elfogadva. A 12-es a következő mellette, ellene, köszöntartózkodás, elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es A. Egy tényleges módosítódítvány mondjuk asszonytól ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem a többség megszavazta, de nézzük elektronikusan, megnyitom a 24-esre a szavazást. Szavazzunk, szavazzunk, kérek mindenkit, hogy szavazzon. Mindig van valaki, aki nem szavaz. Ez úrtal lezárom a szavazást. 16 plusz egy mellette, 18 ellene. Két tartózkodás mellett elutasítva. A 14-es Kozlovszki mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 15-ös mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25-ös Bertmanszony módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 26-os visszavonásra került, a preambulum bekezdések a hármat vehetjük egy kalapán? Nem, kettes mellett ki van. Ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, ugyanez a többség elfogadva, 17-es Wertmann, jelentéstevő mellette, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-est visszavonták, 19-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Az ötös mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A huszas mellette, ellene, ellene, tartózkodás, Az elsfoglalási indítványról szavazunk. Van egy szobani módosító indítvány, ez egyes számú, amelyet jelentéstevő nyújtott be. Mellette ki van ellene, kettő van, van a kellene, tartózkodás elfogadva. A következő, kettes mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármas mellett ki van, az Alda javasolta, ki van mellette, a zölde és a zölde ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A négyes szobai módosító mellett ki van ellene, az ALDE és néhányan mások. A többség támogatja, elfogadva végső szavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért az, hogy a jelentésről és az állásfoglalás indítványról együtt szavazzunk, ugye? Lehet két szavazás is, hogyha ezt preferálják. Blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Múnyiz asszony mellette szavaz. 30 mellette, 3 ellene, 3 tartózkodás mellett elfogadva. Rendben. Gratulálunk Kozlovszki úrnak. Múnyiz asszony örül, és örülünk, hogy részt vett a szavazáson. Most meg, meghoz bennünket a pozitív elképzeléseitől. Kozlovszki úr második jelentéséről szavazunk. Ez az első jelentése. A globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele, technikai segítségnyújtás a bizottság kezdeményezésére. Mindenkinél megvan a szavazó lista? Richard Ashford módosítója az első, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. A zöldek, a mamutok és a gue. Tartózkodás elutasítva. A kettes mellett ki van ellene. Tartózkodás elutasítva. A hármas, Morgantini, mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. Négyes Ashworth ki van mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, annyira utasították el, mint az imént. Az ötös a következő Beres asszony módosítója a jelentésében mellette van, ki van mellette, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. A hatos ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A hetes, liberálisok, a jelentést ellenzi, ki van mellette, ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. A nyolcas, Beres asszony és mások módosítója két részben. Az első rész Notes kifejezéstől 2020-ig mellett ki van, ellene tartózkodás, az első rész elfogadva. A második rész a szöveg fennmaradó része. Mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A kilences alvaró és hálón módosítója mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elutasítva a tízes, jelentéstevő ellene van, ki van mellette, tartózkodás elutasítva a tizenegyes. ki van mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. A tizenkettes nem tetszik a jelentéstevőnek. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 13-as jelentéstevő ezt támogatja. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 14-es a jelentéstevő mellette van. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. A 15-ös jelentéstől mellette van, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. A 16-as és a 17-es szavazhatunk együtt? Igen. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 18-as. Szavazhatunk blogban a 18, 19, 20, 21, 22-esről? Nem, hát kitűnő. Ki van mellette? Ellene? Elektronikusan szavazunk. Mondjuk azt, hogy már nincsen, itt tehát meg, megbízhatunk a gépekben, lezárom a szavazást. 10 mellette 27 ellene elutasítva. Én mellette szavaztam egyébként. Kizárnak majd a néppártból, úgy érzem emiatt. A módosító, ezt jelentéstövő nyújtotta be. Kozlovszki úr a jelentéstövő. Begyűjtötte a koordinátorok véleményét, és azt javasolta, hogy meneteljünk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 23-as és 24-es okafogyottá válnak, és a végső szavazásra kerül sor elektronikusan blogban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 7 ellene. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig áttérhetünk a 19-es pontra. Ez Salvador Galiga jelentése, Ennek témája a Valenciána. Egyes módosító Alvaro úr, a jelentéstől ezt ellenzi ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettes. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Több berez is van. Nézzük. A 4-es, 5-ös, 6-os, 7-esről szavazhatunk blogban? A berez 4-től 7-ig? 4-esről és 5-ösről szavazhatunk, illetve 11-esről és a 12-esről is blogban nem, akkor megyünk egyesével, mondja az elnök. Tehát 4-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas itt ellenzi a jelentést, akkor ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, ennek két része van, az első rész, Notes that poor and az első rész a szegényekkel foglalkozik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész. Dismissed workers. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es Áver ki van mellette? Elektronikusan fogunk szavazni a 14-esről. Kérem, szavazzanak, szavazzanak, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 16-on ellene, két tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös Alvaro úrtól, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 17-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 18-as. Mellette. Ellene. Ugyanaz a szavazás. Igen, tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik blokkban, illetve javítja magát az elnök egyetlen egy szavazás. Szavazunk, szavazzunk. Lezárom. 31-e mellette, 4-en ellene, 0 tartózkodása. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig térjünk át a Fernández jelentésre, a 20-asra. L'amendement 14 de Göran Ferme. le rapporteur est pour. 14-es, ki van mellette? Consumer program, no? Hmm? Avec vos collègues. J'attends. questionnaire. Ils attendent. Is anything the matter? Van valami gond? Kérdezi az elnök. Signor Page. Page what? I have no here. Yeah. Is anything the matter? Van valami gond? Kérdezi az elnök. plus le 20, il n'y a pas de Malvoisie. C'est le 22. Ah bon Ah, pardon. Ah, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je me suis trompé, effectivement. Elnézést kérek, mondja az elnök, tévedtem. A 20-as már nem létezik, tehát a 17-esről szavazunk. Mondja az elnök, közben nem, a 17-es sincs. Akkor a Weltman jelentés következik. to Ah, Sorry. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök. Tehát nincs módosító a a 17-es és a 20-as pontokhoz, ezek ugye összekapcsolódnak. A Ligúria és toszkánai áradások kapcsolatban a szolidaritási alap mobilizása azonban szavazni kell, tehát egyetlen egy szavazásra kerül sor. Nézzük először is a 20-as. Szavazhatunk egyébként blogban is, hiszen ugyanarról van szó. Az egyik a jogi alap, val foglalkozik. Nézzük tehát a 17-es és a 20-as. Ki van mellette? Nem értik? Akkor Döszhuzai asszonynak és Klótúrnak mondom még egyszer, hogy két jelentésről van szó. Az egyik a születési alap mobilizálása, a olaszországi áradások következtében, Liguria és Toszkána térségében, az egyik jelentés a jogalappal foglalkozik, a másik pedig a finanszírozással. Nincsenek módosítók, mivel a kettő összefügg, ezért azt javasoltam, hogy blogban szavazzunk róla. Tehát ki támogatja e két jelentést? Ellene? Ketten. Tartózkodás? Elfogadtuk. Köszönöm. És a elnézést kérek a félreértésért, amiért én voltam a felelős. Nos, akkor térjünk is át a 21-es napi rendi pontra, Bertman jelentésre. 22-es módosítóval kezdjük, ki van mellette? Ki van mellette tehát? Ellene. Á, elektronikusan nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak a 22-es módosítóról, Mádzóni asszony módosítója, szavazzanak kérem. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 15-en ellene elfogadtuk. Egy pici többséggel, 8-as, 9-es, 10-es. Blogban lehet? Nem, nem. 8-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtó 9-es mellette, ellene, igen, nos, ezt azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, megnyitom, továbbra is nyitva van. Siessünk, siessünk, lezárom. 17-en mellette, 14-en ellene, senki nem tartózkodott, elfogadjuk. Tízes ugyanattól a szerzőtől, ki van mellette, ellene. A néppárt ellene van? A tízest kiütöttük. 23-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, Hát azt hiszem, hogy mégiscsak ellenőrizni kellene. Azt hiszem, hogy megvan a többség, de azért látok némi változást. Megnyitom a szavazást, nyitva van, nyitva van. Lezárom. 14-en mellette, 17-en ellene, rosszul láttam, igen. Tehát a 12-est, mondja az elnök, elutasítottuk, de a 24-esről szavaztunk. Bocsánat, mondja az elnök. Most jön a 12-es. A, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Blogban lehet a 13, 14, 15, 16-osról szavazni? Nem. Akkor 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást a 15-ösről, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 17-15 arányban elfogadtuk a 15-öst. 16-os, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene Azt hiszem elvetettük, de azért ellenőrizzük még egyszer a 26-os. Lezárom a szavazást. 18-14 arányban elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Hármas Vertman asszonytól mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az ötöst visszavonták, nagy B, amelyhez van egy szóbeli módosító. You explain it, Jutta? Ja, kann ich erklären. Äh, der erste Teil... Az első rész mm, támogatjuk, tehát ez rendben van. A Grow Older and Become Elderly Workers, az a rész rendben van, de a második rész az alkohol, illetve kábítószerfogyasztás, az elhízottság, erre a kiterjesztése nincs pénz, és ez nem is a mi hatáskörünk. Tehát az első rész igen, a második rész nem. on, on sépare le problème de l'abus d'alcool. D'accord. Tehát az idősebb munkavállalók rész. Ki pour? Első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Le vote clos. Tout le monde a voté. Lezárom. A szavazás 16-14, igen, valóban szoros volt, de elfogadtuk. 19-es kiegészítés. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, ellenőriző kezdés elektronikus formában, sajnálom. De valóban nagyon-nagyon szorosak az eredmények. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. 16-14 arányban elfogadtuk. Hatos Vertman asszonytól mellette. Ellene Elektronikusan szavazunk erről is. Gondolom ugyanaz lesz a többség, de azért nézzük meg. Hatos Vertman asszonytól tehát. Mindenki szavazott, rendben. Nézzük az eredményt. Hoppá! 8-an mellette, 24-en ellene. Hoppá! Alors, ou c'est vous qui dormez, ou c'est moi. Vagy önök alszanak, vagy én alszom. Tehát akkor a 20-ast elutas, ezt elutasítottuk, most következik a 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-est visszavonták, nagy C, szóbeli módosítóval, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nézzük a jogalkotási állásfogás tervezetet, tehát egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a kettest visszavonták, nagy A, szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító, glund úrtól, ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk, de először a úr mellette, aztán ellene szavazott. 17-es jut a hauktól, kiegészítés, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás következik blogban, elektronikus formában. Még két szavazás hiányzik, úgy látom, most már mindenki szavazott. 28-3 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Petman asszonynak, aki egyébként nincs itt. Fernandes úr jelentésére. 2014-2020 közötti, fogyasztó, közötti fogyasztóvédelmi program. A 14-es módosítóval kezdjük, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Blogban szavazhatunk a következő háromról. Igen, tökéletes ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-8-9-es a Gören fermeket nem vehetjük egybe, ugye? Az első négyet egybe vehetjük? Igen, ki van mellette? 15-östől 18 esig elne neki van? Tartózkodás elfogadva. 15, 16, 17 és 18-as. Görön parancsol elnézést, hogy megszakítom a szavazást. A 19-es és 20-assal kapcsolatban látom azt, hogy a jelentéstevő azt jelzi, hogy ő ellene van. A tanács ma elfogadott egy határozatot az alternatív vitarendezésről, vitarendezési mechanizmusról. Ezekkel foglalkoznak a módosítóim is. Tudom, hogy már túl késő szólni, de kérem a jelentéstevőt, hogy esetleg gondolkodjon el, nem tudnám mégiscsak támogatni módosítóimat. Jutta ellen, elémbe ment, de a szocialisták nem támogatják a tanácsot. Mit gondol a jelentéstevő? Szeretném megtartani az álláspontomat a 19 és a 20-as esetében, azért, mert felmúl értelmezése nem az, amelyen én egyetértek, nem ugyanaz a véleményünk, és ezért a jelenlegi tisztemnek megfelelően így javaslom. Très bien. Donc j'inviterai le Conseil à harmoniser la traduction suédoise et la traduction azt javaslom, hogy a tanács harmonizálja a svéd és a portugál fordításokat. Minden esetre 19-es 20-as blokkban szavazhatunk. A jelentéstevő ezt ellenzi ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A preambulum bekezdéseknél a 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es mellette, a négyes elnézés javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Az ötös, ki van mellette? Ezzel a szóvali módosítóval. Tehát az ötösnél. José Manuel arról beszélt, hogy egy végrehajtó ügynökség jöjjön létre, amely megvalósítaná a fogyasztóvédelmi programokat. De már létezik ez az ügynökség, ez a végrehajtó ügynökség. Ő azt javasolja, nem én, ő javasolja ezt, hogy legyen rugalmassága a fogyasztóvédelmi programban, és csak pozitív eredmény esetén a költséghatékonyság elemzésnél lehet folytatni az ügynökség munkáját. Ezt gondolom, hogy ő helyesen járt el ezzel. Tehát a végrehajtó ügynökség létezik. Van egy francia filozófus, aki egy könyvet írt, az e, Isten létezik, én találkozni fogok vele ha jól értem, a Juta, aki a szóvivója a jelentésnek, nagyon érdekes a politika ebben a szakbizottságban, tehát ő azt mondta ezzel, hogy um, a jelentéstevő létezik, én találkozni fogok vele. Az ötös, a szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 13-as, itt is van egy szobani módosító, amely szerepel a szavazás listán mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva a hatos mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva a jogalkotási javaslatból az egyest visszavonták, a tízes mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. A kettes és a hármas blokkban, nem blokkban, rendben, a kettes mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármas, ugyanez a szerző mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon. Még ketten hiányoznak, egy valaki hiányzik, van, aki alszik. Lezárom a szavazást. 28 mellette 3 ellene nincs tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Kozlovszki, Jenszki, Kozlovszki jelentéseket megszavaztuk, most pedig a Kárvályó jelentés következik. Ugye? Mindenki eh, követ engem? jó asszony jelentésénél az 11-es e- módosítóról szavazunk, 11-12-esről szavazhatunk együtt. Nagyon jó, ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Mm-hmm de 28-29-es okafogyottá válik, 13-as mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 14-est visszavonták a 30-as örömek úr, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 15-öst visszavonták, a 31-es ki, mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Vehetjük egyben négy karvajót, ami ezután következik? 16, 17, 18-as, 19-es, 16, 17, 18, 19-es, és a 20-ast vonták vissza. Ez a koordinátoruk hibája. 16, 17, 18, 19 mellett ki van, ellene, ketten, hárman, tartózkodás elfogadva. 20-ast visszavonták, 32 mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 21, 22, 23 együtt, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdéseknél a 24-es susta, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva a 25-ös remek úré, jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A hármas, Karvajó asszonyé, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 26-os mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Ki van mellett, a 4, 5, 6, 7, 8-as mellett. Szeretnének a négyesről külön szavazni? 4-es és 5-ös mellett ki van együtt ellene, tartózkodás elfogadva. A 6-os 7-est vehetem egybe? Nem. Akkor a 6-os mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 7-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. A 8-as mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 27-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 9-es, a 2-es szóri módosító mellett mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 10-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Jogalkotási áll módosítás mellett, 1-es, 2-es mellett ki van ellene, hárman, tartózkodás elfogadva. Az erre szobai módosító indítványa, regardless of realizable savings and reallocations, ki van mellette, az Alda és néhány barátjuk ellene tartózkodás elutasítva. az egyes módosító, illetve végső szavazás, mondja az elnök, meg kell nyitnunk a szavazást elektronikusan, felsorolás indítványról szavazunk, Kárvai asszony jelentéséről, és egyben szavazzék mindenki. Kedves kollégák, szavazzanak gyorsan, gyorsan. 26 mellette, 3 ellene egy tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Most pedig áttérünk uh, Epping úr jelentésére, az Európai Statisztikai Programokra. Mindenkinek megvan a szavazó listája? 24-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 25-ös szóbeli módosítvány mellett, az in nearly real time-ot törölve, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os, mm, a jelentésre ellenzik van mellette, ellene,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 27-es visszavonták, 28-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es, két részben az első rész, a consistent and, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, ki van mellettem? Ellene, köszönöm, tartózkodás, Elutasítva a második rész, a 15-ös. Mellette ki van? Ellenen. Tartózkodás elfogadva. 29-es mellett ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 30-as mellette ki van? Ellene. A liberálisok mit csinálnak? a 30-as kapcsán. Mellette vannak? Ellene vannak. Akkor ellenőrizzük elektronikusan. Alfonzi úr módosítója a 30-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es. Mellette ellene. A néppárt nyilatkozott már? Köszönöm. Tartózkodás elfogadva. Preambuló bekezdések. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva a nagy elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az ötöse térünk át, mellette ki van, ellene tartózkodás mellette elfogadva a hatos, nincsen szavazás technikai módosító hetes, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva, nagy többség elfogadta 8-as és 9-es technikai módosítók, megjegyzések nincsen szavazás, 21-es, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, ellenőrizzük, mondja az elnök. Nem teszi fel mindenki a kezét, úgyhogy elektronikusan szavazunk. 21-esről lezárom a szavazást, elutasítva. 10, mellette 18-en ellenem. Most a tízesnél vagyunk. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 22-es többi mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as jelentéstevőnek nincsen véleménye, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás tervezetről az egyes szóbeli módosító mellett Epping úr módosítója. Itt van egy kis hiba az egyes a módosítóban, tehát 2014-től 2017-ig, és nem 18-ig tart ez az időszak ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os Gájer úré, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végső szavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Epping úr jelentéséről lezárom a szavazást. 28 mellette, egy ellene, egy tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Euh, nous pouvons passer au virement. Ah je vois sur la liste un rapport ferme. Je, je n'ai pas de vote de liste, de liste de vote, pardon. Il n'y a pas d'amendement sur le. Euh, The first reading agreement. Az első olvasati megalapodásról kell szavaznunk. Kiosztottuk a tanács levelét önnek is, úgyhogy erről kell szavaznunk. Tout le monde a vu la lettre? Karannak gratulálunk a tárgyalási sorozatért. Petra Lenike asszony leveléről van szó. Tehát nem a nem a levéről szavazunk, hanem a szövegről természetesen. A tanács ugye jóváhagyását adta a trialógusban, tehát szavazhatunk erről. Ki van mellette a megállapodásnak, a megállapodás jóváhagyásának? Ellene ki van? Tartózkodás, köszönöm. Garanfámnek gratulálunk a tárgyalási sikerért, és a mi is megerősítjük tehát ezt a megállapodást. 29-es pont következik, Kreli asszony jelentése, az Európai Unió Társadalmi Változás és Innováció Programja a téma. A két elsőről lehet egyben szavazni? Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Nagy A kompromisszum. Azt látjuk itt, hogy lást alul. Nézzük a jelentéstevő mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 21-es lefette, 22-es, 23-at is, de nem a 4-est. Négyesről szavazunk, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ilyen szemjelentés ki van mellette, ilyen szemmódosító ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös. Ashworth. Szóbeli módosítóval. amely egy törlést javasol. Az Anido, in order to minimize the impact on the program budget. Szavak törlését ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtok 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 28-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 28-asról Szavazunk a Kosztovszki módosítóról. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-10 arányban elfogadtuk. Hatos. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Visszavonták. 20. 9-es Ashworth mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-ast visszavonták, nagy B kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a 10-es következik, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 30-ast visszavonták, 33-as Ashworth mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es, mellette, ellene, Visszavonták? Azt hallom. Nem, de nem. Nem. Tehát akkor azt mondják, hogy a szocialisták a 11-est visszavonták, tehát arról nem szavazunk. 12-esről nem szavazunk, mert az egy nyelvi korrekció, 13-ast visszavonták, ugye? 34-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 35-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös Grölié mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as Posztovszki első rész visszavonták, ugye? Második rész. The commission may, on the basis of the evaluation, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a második részt. A két Ashworth 3940-es blogban mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Az utolsó négy módosító blokkban? Nem, jó, rendben. Akkor 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikus formában, tehát a jelentésről, illetve az állásfoglalás, a jogalkotási állásfoglalásról. Mindenki szavazott, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 3 arányban, 0 tartózkodással. Elfogadtuk, gratulálunk Grüli asszonynak. Nézzük akkor most. A költségvetési témák. Először is a Francesca Bázáni, de nem csak erről van szó, ahogy hallom, nem csak ezekről a transferekről, Francesca, megadom a szót. Sur le, le deck 7. A deck 7 Um, si tratta... di. Köszönöm, elnök úr. Ez egy másfél millió eurós tartalékról szól a 2012-es költségvetésben. És a bizottság ezt itt felkívánja szabadítani két feltétel mellett. Az első az, hogy a, az európai felvételi iroda egy költségbecslést kell, hogy készítsen az elkövetkezendő két évre. A másik feltétel pedig, hogy kötelezettséget vállaljanak a parlamenttel való együttműködésre, a lehető legátláthatóbb módon kell a kiválasztási eljárásokat lebonyolítani. A két feltétel teljesült, rengeteg információt átadtak. Ezt a tartalékot szándékosan úgy vettük fel, hogy erről párbeszédet kell folytatni, tehát javasolom, hogy ezt az összeget szabadítsuk fel a tartalékból. A DEC 8-as, ez is a tartalékkal függ össze, de ez egy másik tartalék, és más összeg. 4,5 millió euróról van itt szó. A 2012-es költségvetésben azért kér, képeztük ezt a tartalékot, hogy ez a multimédia soron szerepeljen, a felszabadításnak is itt is vannak feltételei. Először is a pán-európai tévéhálózatot kellett ismét működtetni. A második feltétel a fokozottabb átláthatóság, az összeg felszabadításához a multimédia intézmény összes szerződésének nyilvánosságra hozatalát kértük, és ami politikailag a legfontosabb feltétel, az az, hogy a bizottságnak egy általános kommunikációs stratégiát kell letennie. A tartalék felszabadítására irányuló kérelmünket a bizottság pozitívan fogadta, pozitív információt kaptunk, és a Kulturális Szakbizottság elnöke, Pak asszony, levelet intézett. Nem tudom, hogy ezt mindenki megkapta-e, de minden esetre ő úgy érzi, hogy az ő szakbizottsága, ami gyakorlatilag az illetékes szakbizottság, úgy érzi tehát, hogy teljesültek ezek a feltételek, és emiatt az összeg felszabadítható. Tehát a Kulturális Szakbizottság kérte először ezt a tartalékot, és most a felszabadítását kéri. A DEC 9-es egy kényesebb ügy, már a legutóbbi alkalommal is tárgyaltunk erről, itt egy óriási összegről van szó, ami a felendülési terv része a kutatási programban. A különböző élelmiszeripari és halászati termékek egészségügyi vonatkozásait érinti, nanotechnológiát és a többi. Tehát ezt az összeget is felszabadítani javasolták, és az, az európai fellendülési programban szerepel ez a 8,5 milliós összeg a jövő novemberig terjedő időszak finanszírozására. A bizottságot kértük, hogy ezt az összeget vegyük ki a felendülési tervből, hogy a három költségvetési sornak legyen fedezete. Ezek mind kutatási programok, mint ahogy említettem. Időközben az első eszmecsere óta a DEC 9 el kapcsolatosan a tanács is véleménye, véleményét ö, nyilvánította a bizottság javaslatával kapcsolatos eredeti álláspontján módosított, és azt mondta, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ellenzi ezeknek az összegeknek a felszabadítását. Konkrétan a tanács azt mondja, hogy a zöld utat akkor lehet csak megadni, ha itt a köztes összegekről van szó, és nem a projektek előfinanszírozásáról. Tehát az 500 millió helyett csak 140 millió szabadulna fel, ami eléggé gyalázatos, ha bízunk és elfogadjuk a bizottság értékelését, amit általában el szoktunk fogadni, a bizottság egy más anyagot készített arra vonatkozóan, hogy a felendülési tervben hogyan lehet ezeket az összegeket felszabadítani. Gyakorlatilag ezek az összegek blokk kolva vannak. A tanács sajnos nagyrészt ellenzi a javaslatot, és csökkenti az összeget 500-ról 147-re. Az én javaslatom a következő. Itt bizonyos rugalmasságot kellene alkalmaznunk a költségvetésben, és a bizottság javaslatát kéne megszavaznunk. Legutóbb is ezt mondtam. Ezen kívül van még a DEC 10-es tétel, ez a költségvetési interfész Gariga úr jelentéséhez kapcsolódóan. A globalizációs alap keretében 1,6 milliárd euróról van szó, Valencia esetében, és 31 milliót vennének igénybe az elbocsátottak munkaerőpiacra történő visszavezetésére kb. 350 emberről beszélünk. Tehát én azt javasolom, hogy ezeket a tételeket szavazzuk meg. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a felvilágosítást, amely egyértelmű volt, és most kivételesen, ugye több átcsoportási kérelemről is beszélünk, egyszerre négy teljesen különböző témával foglalkoznak, négy különböző természetű és költségvetési vonatkozású témával. Nem tudom, hogy ki kér szót. Francesca, még valami? Kérdő szkúza, Presidente, már. Ez... Igen, elnézést, elnök úr. A napirenden nem szerepel a DEC 13-as. Itt 40 millió euróról van szó, a Szahara helyzet, élelmiszerhiány, vízhiány orvoslására. Javasoljuk, hogy ezt a humanitárius segély sorra csoportosítsuk át, tehát 40 millió eurót. Köszönöm szépen, Francesca. Igen, a koordinátor ülésen már beszéltünk erről a kérdésről. Minden évben az afrikai száhel térségében ö, nehéz helyzet van, és ezért egy 40 milliós euró rezervet javasolunk. Mi jogilag még nem kérték ki a véleményünket, de mivel június 20-án van a következő ülésünk, és sürgős a helyzet, ezért úgy döntöttünk a koordinátor ülésen, hogy erről az átcsoportosításról is szavazunk, amely garanciát adhat majd később, hogyha jogilag is tényleg szavaznunk kell. Ketten kértek szót, először is Átton úr. Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag een opmerking willen plaatsen eh, Köszönöm szépen. Egy megjegyzés engedje meg, elnök úr. A 9-es eh, átcsoportosítással kapcsolatosan. Én úgy látom, hogy eh, a széndiokszid megkötés és tárolásra nincs nagy érdeklődés, és ha jól tudom, akkor számos ország ugyanakkor érdeklődik ez iránt. Ezek az alapok azonban kihasználatlanok, tehát itt vannak fennmaradó összegek, erről is szerintem vitát kéne folytatnunk, hiszen ez eléggé fontos. Artung a raison. Artung úrnak igaza van. Tegnap erről tájékoztattuk a biztos uratit is, erre majd vissza fogok tenni Szidónia. Uh, I have a question. Egy kérdésem lenne a DEC 7 kapcsolatosan. Az EPSO kapcsán. Miután érdekel engem ez a tartalék, nem tudom, hogy itt jelen van-e az EPSO képviselője. Igen. Tehát először is megköszönöm, hogy az epso tól egy tanulmányt kaptunk, ezt megrendeltük. Ugyanakkor Itt egy közvetlen kérdésről is szó van, amire nem kaptunk választ, legalábbis én nem látom a tanulmányban. Ez pedig a felvételek, tehát a, tagjel, a jelentkezők, egy-egy jelentkezőre eső felvételi költségekre vonatkozik. És ennek is köze van az átcsoportosításhoz. Lengyelül fejteném ki, hiszen a deket is lengyelül kaptam meg. Itt az anyagban, a magyarázatban, ami ennek az átcsoportosítás kérelemnek a melléklete, egy hiba csúszott. Én most nem a manipuláció szót használnám, hogyha a felvételi költségeket összehasonlítjuk azzal, hogy mennyibe kerül egy jogászt felvenni más európai intézménybe, most a sikeresek listájából választják ki nyilván azokat, akiket felvesznek. Itt 740 euróról beszélünk fejenként más szervezetek esetében. 11.446 euró, tehát nem a jelentkezők esetében. Itt fontos, hogy különbséget tegyünk, mert egyrészt beszélünk arról, hogy tartaléklistára kerülnek a jelentkezők, ez 8000 valahány euró, tehát pontosan szeretném tudni, hogy a felvétel költsége mennyi. Ugyanis sokan sikerrel felelnek meg a listán, a vizsgán, de ennek ellenére nem veszik őket fel. Tehát ezt kellene tovább pontosítani, nevezetesen mennyibe kerül az európai intézményeknél egy-egy tisztségviselő felvétele más szervezetekhez, ugyanis ez nem annyira egyértelmű, mint korábban volt. Köszönöm, Szibónia. Hogyha jól értettem, akkor az Epsonnak is itt van a képviselője. Megadom önnek a szót, tisztelt Uram, hogy választ adjon erre a kérdésre. Thank you, Chairman. Um, my... Köszönöm szépen, David Berfield vagyok, az EPSO igazgatója, és örömmel pontosítom ezt a kérdést. Ez volt az egyik legfontosabb kérdés, amit a számvevőszék is felvetett az EPSZO vizsgálatánál. Nem sokkal azután, miután elfoglaltam az igazgatói széket. Valóban ez az információ korábban nem állt rendelkezésre, és először is nekünk elég nagy munkánkba került, hogy ezt a költséget megállapítsuk, és ezt összevessük más nemzetközi szervezetek költségeivel. A bizottság adta megbízást a tanulmányra, ebben számos nemzetközi szervezetet hasonlítottak össze. Ha most az egymással összehasonlítható dolgokat vesszük, más nemzetközi szervezeteknél 11.436 a felvételi költség. Ez az EPSO esetében 8540 40, 2004 és 2011 között. Tehát ez az a költség, amikor még az EPSO nem létezett, 2002-ben ugyanez a költség 11 ezer volt, tehát mielőtt az EPSO megalakult, úgyhogy lényegesen olcsóbbak vagyunk, mint 10 évvel ezelőtt. És van még egy pótolagos költség, hogyha valaki a tartalék listára kerül. De ez végül is minden intézményre vonatkozik. Mi ezt a folyamatot szeretnénk minél hatékonyabban lebonyolítani, és nyilván többen szerepelnek a tartaléklistán, mint ahányat, ahány embert foglalkoztatunk. Ez az egyik legfontosabb megállapítása a számvevőszéknek. Az elmúlt négy év során igyekeztünk a sikeres jelentkezőket összhangba hozni az intézmények igényeivel. Tehát most egy emberi erőforrás felmérést végzünk, ha úgy tetszik, minden év elején, hogy a sikeres jelentkezők, kiválasztott jelentkezők profilja összhangban legyen a felvételi igényekkel. Ezt a rendszert már évek óta működtetjük, és igyekszünk így a keresletet és a kínálatot összehangolni. Nevezetesen arra törekszünk, hogy minél több ember sikerrel találjon állást, és viszonylag szűk legyen a fölös, úgymond fölösleg. Itt jelentős költségcsökkenést értünk el, és hogyha összehasonlítjuk a 8500-as felvételi költséget a 30 éves pályafutás alatti teljes foglalkoztatási költséggel, ami akkor mindenféleképpen látható, hogy sikeresek voltunk, további törekvéseket teszünk a költségek csökkentésére, és igyekszünk minden lehetséges költség megtakarítási lehetőséget feltárni. Tudjuk, hogy a megszorítások idejét éljük, szűkös a költségvetés, és mi magunk részéről is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy az intézmények adminisztrációja minél hatékonyabb lehessen tehát teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy további költségcsökkentéseket, megtakarításokat értsünk el, érjünk el a jövőben. Sidonia, vous voulez Köszönöm szépen, Sidonia, kér szót? Um, thanks for your explanation. Köszönöm szépen a magyarázatot. Gondolom pontosan érti, hogy mit kérdeztem, ugyanakkor nem reagál a kérdésemre. Itt azt szeretnénk tudni, tehát a tartaléklista, illetve a felvételi költség közötti különbségre vagyunk kíváncsiak. Tehát csökkenthetjük a felvétel költségeit, hogyha hosszabb a sikeres kiválasztottak listája. Ugyanakkor viszont nem értem, hogy végül is nem az EPSZO veszi fel a jelentkezőket. Én azt hiszem, hogy itt egy módszertani problémáról van szó a tanulmány kapcsán, én nem igazán tudom elfogadni ezt az érvet, hogy 3000 euróval kevesebbe kerül az európai intézmények esetében a felvétel más nemzetközi szervezetekhez képest, hiszen nem ugyanazokat a dolgokat hasonlítjuk össze. Engem egy kicsikét zavar, hogy azzal érvelnek, hogy az EPSZO költségei csökkentek. De azt hiszem, hogy ezt nem így kéne prezentálni mert ez feltételezi, hogy már bizonyos dolgokat, információkat értünk. Tehát konkrétan mennyibe kerül egy-egy személy felvétele európai intézményekhez, és nem arról beszélünk, hogy a kiválasztottak listáján hányan szerepelnek nagyon fontos megemlíteni, hogy ilyen számítást nem lehet elvégezni, ugyanis az a 8000 vagy 11000 euró nem ugyanarra vonatkozik, gyakorlatilag nem ugyanazokról az emberekről beszélünk, vagy összehasonlítható számokról. Igazgató úr, tessék. Um. Csak röviden. Egyáltalán nem kívánunk itt senkit homályban tartani, tehát a kiválasztás és a felvétel szerepelt a tanulmányban, és igyekszünk ugyanazokat a dolgokat összehasonlítani. Igaza van, hogyha a kiválasztottak listája, listájából felvettek száma kisebb, annál magasabb a költség. Öt éve ezt igyekszünk megakadályozni. 2007 előtt nem történt semmiféle tervezés, stratégiai tervezés sem az intézményeknél, sem az Epsonnál. Tehát azt kérték tőlünk, hogy X számú szemét vegyünk fel, ami nem igazán felelt meg a valós igényeknek. És eh, az EPSO a sikeresek közül csak 69%-ot vett fel. Most eh, a célszám 90%-ánál tartunk, és a stratégiai tervezés révén nem hozzuk nyilvánosságra a kiválasztottak listáját, ugyanis nem felel meg a valóságnak. Tehát igyekszünk a kiválasztott, sikeres jelentkezők listáját minél inkább közelíteni a tényleges igényhez, Gyakorlatilag ez a lista 120%-ot jelent, ugyanis a kiválasztottak közül is vannak olyanok, akik kiesnek, vagy nem kívánnak mégsem állásba lépni. Tehát lényeg az, hogy ezt a különbséget sikerült leszorítani az elmúlt öt év alatt, hogy a kiválasztás költsége és a felvétel költsége minél közelebb essen egymáshoz és az intézmények együttműködésére is számítunk, és erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy a keresletet és a kínálatot közelíteni kell egymáshoz, hiszen a múltban rengeteg veszteség keletkezett emiatt. Úgyhogy ezt a harmónia hiányt, vagy összhang hiányt igyekszünk minimálisra szorítani hogy a kiválasztás és a felvétel egymással minél jobban egybeessen. Elnök, köszönöm szépen. nous allons prendre. Vettük egymás után a pontokat. A DEC 7 kezdjük. Ez az átcsoportosítással, amiről beszéltünk. A jelentésnél zöld adott ki van mellette. Ellenem tartózkodás Elfogadva. A deck 8-asnál, miután a Kultúra Szakbizottság elnöket is megkérdeztük, írásban fogalmazott meg egy véleményt, a jelentéstevő szintén támogatja ezt az átcsoportosítást. Mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 9-eset tartogatva a végére, ez egy nagyon fontos költségvetési és politikai probléma. Azt javaslom, hogy a 10-esről szavazzunk. Ez az alapok mobilizálása Valencia esetében. Salvador Garriga jelentésen ezt már megnéztük, ellene ki van tartózkodás elfogadom. A 13-as. Ez politikai szavazás mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. A DEC 9-esnél, mint ahogy a jelentéstevő elmondta, ez egy nagyon fontos átcsoportosítás, 480 millió euróról van szó, és meglepett bennünket néhány napja az, hogy kiderült egy jó hír, van pénz arra, hogy finanszírozzuk a kutatási programnál a hitelek egy részét. Itt egy olyan hitelről van szó, amelyet nem használt fel az Európai Recovery Program, amelyet amúgy három éve fogadtunk el, és ennek az volt a célja, hogy a gazdasági recesszióval szembenézzen. A Lehman Brothers bukása utáni időszakban. Meglepett bennünket a reakció. Három éve azt mondtuk azt, hogy meg kell találni ezt a pénzt az európai költségvetésben, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést támogatni tudjuk, egy európai keret, globális terv keretében, amely 200 milliárd eurót jelent. Ezt a plusz hitelek segítséggel sikerült rendelkezésre bocsátani, és 5 milliárd eurót pedig az európai költségvetésből két évre sikerült ezt felosztani ezután kijelölt három évvel az egész után, hogy csak 10%-et használták fel ezeknek a hiteleknek. Miért? Tegnap kiderült az, beszéltünk Lewandowski biztossal, egy tárgyalás keretében, és kiderültek a fizetési hitelek szabályai. Kiderültek a gyenge pontok, illetve az, hogy mi is történik ezekkel a hitelekkel pontosan. Megfogalmaztunk egy kérést, a tárgyalások során, amikor 2012-es költségvetésről tárgyaltunk, hiszen uh, irritett bennünket az értékelésnél az a szám, amelyet az Európai Bizottság bemutatott nekünk az éjszaka során, ezt a számot mi nem ismertük, a tanács nem volt, nem értett egyet ezekkel a számokkal, éppen ezért megpróbáljuk a 2013-as költségvetési tárgyasok előkészítésénél biztosítani azt, hogy ugyanazon metodológiával dolgozzunk, ami az összegeket illeti, nem értünk egyet, de fontos, hogy ugyanolyan módszert használjunk. Lewandowski-nak felvetettük eh, ezt a kérdést az 500 millió euróval kapcsolatban, olyan programeknél, amelyeket eh, három évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy finanszírozni lehet, és ő azt mondta, illetve adott egy list, listát, ezt még szét kell, hogy osszuk. Tehát ő azt mondta, hogy azok a programok, amelyek nem működtek, olyan programok, amelyek több országot, vagy legalábbis két országot érintettek a gazodők, illetve a Nabucco gázvezeték, illetve más kereskedelmi szállítási útvonalak, vezetékek. több országot érintenek, általában egy európai országot és egy észak-afrikai országot. Tehát nagyon érdekes, hogy ez kiderült, hiszen ebből kell vonnunk a következtetéseket. Azon szabályozások esetében is, amelyeket 2014-2020-as időszakra nézve hozunk. Ma délelőtt foglalkoztunk ezzel a problémával, nem tudom, hogy Vógen úr vagy Gájer úr jelentése volt ez, de jogalappal foglalkoztunk az területi együttműködés kapcsán a tagországok között, és Két problémával nézünk szembe. Szerettünk volna egy olyan programot indítani, amely legalább két európai országot érint, vagy több európai országot, olyan országokat, amelyek politikai problémával rendelkeznek. Tehát fontos, hogy legyen egy megfelelő politikai akarat is a határ mindkét oldalán, és olyan országokról van szó, amelyek eljárásbeli adminisztratív problémáik vannak, az Európai Unió szintjén. Ez rajtunk múlik, és gyakran a tagországokon is, akkor ez nem rajtunk múlik. Tehát nagyon fontos, hogy minden információt megszerezzünk erről a nem megfelelő felhasználásról, olyan döntések esetében, amelyeket három éve hoztunk meg. Ez lett volna a személyes megjegyzésem. Innét kezdve, mind ahogy a jelentéstevő ezt jelezte is, a tanács nem fogadott el csak, nem fogadta el csak az átcsoportosítások egy részén, azért, mert a, a tanács csökkenti a, a e, hiteleket, a fizetési hiteleket. Önök ismerik a szabályokat, amennyiben van egy átcsoportosítási kérelem, a költségvetési hatóság két külön része között, az alacsonyabb összeg az, ami fennmarad. A jelentéstevő azt javasolja, hogy egyezzünk bele abba a számba, eh, a 480 millió, amit a bizottság megnevezett, és ez az alacsonyabb összeg, ami ebben az esetben fennmaradna. És mint ahogy a jelentéstevő jelezte, fontos, hogy koherensek maradjunk, hogyha az Európai Bizottság javaslatát támogatni szeretnénk, de minden frakció úgy szavaz, ahogy akar. Szavazásra bocsátom. A 9-es átcsoportosítási kérelmet mellette ki van? Contre. Ellene. Tartózkodás. Van egy tartózkodás, Hartung úr tartózkodik. Tehát az átcsoportosítást ezzel elfogadtuk. Gyorsan dolgozunk, ugye? Mint a számítógépek. Elektronikusan szavazunk. A humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó átcsoportosításról, tehát ezáltal a mi szavazásunknak jogi következménye is van. Köszönöm szépen! Francescának nincs tovább csoportosítási kérelme, elégedett lehet. José Manuel Fernándesnek sincsenek átcsoportosítási kérelmeim, Monika Holmája pedig eltűnt. A koordinátorok ülése után a következő ülésre tűztük tehát ki az Európai Tetelem Háza Brüsszelben témát.